Äh, Hölgyeim és uraim, megnyitom az ülést. Fan Rompuyor már úton van felénk, néhány perc múlva megérkezik. Ennek ellenére eh, eljárási szempontból szeretnék néhány dolgot elmondani önöknek. Kérem önöket 15 eh, óra 15-kor Tehjáni úr veszi át az elnökséget tőlem. 15.30-kor a kolumbiai el fogadnom, eh, akkor dönt el ez az időpont, amikor a mai napra az elnökök konferenciát még nem hirdettük meg, akkor nem lehetett eh, a vendéget eh, lemondani természetesen, ezért negyed négytől Tájáni úr lesz az, aki az ügyeket kezébe veszi. Feltennék egy kérdést, hogy van-e valamilyen különleges kívánságuk, akkor észszerűen felhasználhatnak az időt arra, amíg megérkezik Van Rompuy úr. Mindenki kivétel nélkül elégedett, akkor félbeszakítom az ülést addig is, amíg megérkezik a tanácselnöke. elnöke. Président, c'est pas que nous manquons de désirs, mais ce ne sont pas tous des désirs que vous êtes en mesure de satisfaire. Donc, euh... Nem, mintha nem lenne ö, valamilyen vágyunk, ö, kívánságunk, de gondolom, hogy elnök úr sem tudja minden vágyunkat teljesíteni. Igen, ebben igaza van. Mindent, amit szeretne, én nem tudok önnek megadni. Nincs erre kompetenciám. Okay. Herzlich willkommen, Herr. Üdvözlöm Önt, elnök úr, tanácselnökeként, a bizottság elnöket is üdvözlöm, hölgyeim és uraim. Először az Európai Parlamentnek fel kell vállalni a késés miatti felelősséget, mint Van Rompuy úr, mint pedig Juncker úr esetében azt kell, hogy mondjam, hogy őket a jegyzőkönyv szerint elvitték az egészségügyi szakbizottság ülésére az viszont egy másik ö, épületben volt, most nem tudom, a két úr egészségvel kapcsolatos aggályok olyan nagyok voltak-e, hogy el kellett küldeni őket a egészségügyi szakbizottságba. Elnézést kell kérnem, természetesen ez a késés a mi számlánkra megy. Hölgyeim és Umanem, miért megnyitom az ülést, és megadom a szót Herman van Rompuynak. Engedjék meg, hogy röviden szóljak az Európai Parlament elnökeként ez az első nyílt elnökök, ez az utolsó elnökök nyílt konferenciája, ahol Herman van Rompuy a tanács elnökeként összefoglalja a legutóbbi tanácsülést. Ami engem illet, Van Rompuy úr, önnek az Európai Parlament nevben szeretnék köszönetet mondani. A tanácsülésén ennek már eleget tettem egyszer, ezt most itt megismétlem és a kollégák előtt szeretném megismételni, amit a tanácsülésén már elmondtam. Úgy gondolom, hogy az öt évvel ezelőtt felvállalt hivatalában, ami akkoriban teljesen új hivatal volt, tehát új területet jelentett, és újonnan jött létre, ez az egyik legnehezebb feladat, amit egyáltalán fel lehet vállalni az EU-n belül ismerik a 28 hölgyet és urat, akiket, akiknek ön az elnök, és különböző öntudatos, erős, jellemes ember, aki össze jön egy asztal köré, és ott azt végzik, ami a dolguk, hogy a saját hazájukat képviseljék annak érdekeit, és herkulesi feladat természetesen ezt összhangba hozni. Ehhez a szükség van az ön kiegyensúlyozottságára, nyugalmára és tisztán látására, hogy létrejöjjenek azok a kompromisszumok, amelyek aztán létre is jöttek az ön révén. A tanács elnökének pozíciója idején, amikor ezt létrehozták a parlamentben, sokan mondták, hogy erre nincs szükség, szkeptikusak voltuk. Ön az optimálisat hozta ki ebből a hivatalból, és én akkor a bírálók közé tartoztam, el kell úgy mondjam, de megismertem az ön munkáját, és figyelemmel kísérhettem. És ezért azt tudom mondani, hogy hálásak vagyunk az együttműködési készségért, és azért a respektusért, amit az Európai Parlamenttel mutatott. Nem mindig értettünk egyet teljesen az időpontokkal, amikor a tanács összejött, mert az általában egy ülésszakra esett áppen egy olyan héten, amikor ülésezünk, de ez az időpont megalapítás az önmunkáját nem csorbította, és az együttműködésünket sem csorbította. Éppen ezért köszönöm szépen, fán Rompuy úr, önnek az utolsó ilyen ülésünkön, hogy összejöttünk, és az intézmény nevében köszönetet mondtam, de most személyesen is, Herman, szeretnék köszönetet mondani, és a jövőre nézve minden jót kívánni Kiváló élmény volt a tanács létrehozásakor, egy családi fotó készült, és két családi fotó volt. Volt egy családi fotó, a szokásos, a tanácsról készített fotó azokról, az intézmény képviselőkről, tehát az intézmények, illetve az országok képviselői. Aztán volt egy családi fotó még, Fan Rompuy úr, a gyermekeivel, a családjával és unokáival is. És azt mondtam akkor, hogy minden gyerek nyugodt volt, amíg David kamera meg nem érkezett, akkor sírni kezdett a legkisebb gyerek, de ez nyilván véletlen volt csak. De azt elmondhatom, hogy ez egy érzelmeket keltő momentum volt, hálásak voltunk Herman, és minden, köszönöm az együttműködés minden jót a jövőre nézve. Elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, és köszönöm Martin neked személyesen is ezeket a kedves szavakat. Nagy öröm számomra, hogy az októberi számomra utolsó európai tanácsról beszámolhatok önöknek. Én a saját stílusomban fogom magam előadni, mint mindig, nem változtatok ezen. Azért volt emlékezetes ez a csúcs találkozó, mert energiaügyi megegyezést ütöttünk nyélbe 2020 és 2030-as évtizedre. Ez egy nagyon nagy kihívás az emberiség számára is, és a parlament is tudja, hogy mekkora. Márciusban az Európai Tanács az októberi hónapot tűzte ki határidőként, és betartottuk szavunkat. Nagyon sokat egyeztettünk gazdasági szereplőkkel, innovátorokkal, kutatókkal, és szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy egy fenntarthatóbb Martin Schulz úr unokáinak is megfelelő környezetben élhessünk, és majd az unokák is. Nemrég ismertük meg, hogy mennyire radikálisan kéne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást ahhoz, hogy a klímaváltozás megfékezhető legyen. Ezért legalább 40%-os, 2030-ig 40%-os, vagyis a világ legambiciózusabb ö, csökkentési célkitűzését fogalmazta meg. Az Európai Unió ezzel pozitív üzenetet képvisel a nemzetközi tanácskázosokon, az elkötelezettség ambíció jelét adjuk. Tudom, hogy van, aki még több ambíciót várt volna tőlünk, egyes területeken legalábbis, de ne becsüljük alá annak a jelentőségét, hogy egyáltalán megállapodtunk, mint egy egy évvel a Párizsi világcsúcs előtt, és így mi referenciaként szolgálhatunk majd a tárgyalásokhoz, és ezzel tőke van a kezünkben. A megállapodás után Ban Ki-moon, az ENSZ elnöke, főtitkára azonnal gratulált ehhez az európai célkütézéshez, hogy továbbra is fenntartjuk globális vezető szerepünket a klímaváltozás elleni harcban, és erre ő is hivatkozhat majd az, az amerikai és az ENSZ vitákban. Négy fő célkitűzésünk van, mind ugyanabba az irányba hat, hogy zöldebb, biztonságosabb és megfizethetőbb energiát biztosítsunk polgárainknak. A klímaváltozási cél. Itt belföldi célkitűzésekről van szó, tehát minden tagállam egyenként 40%-kal vállalja, hogy csökkenti a üvegházhatású gázok kibocsátását, és ez kötelező cél, és vállalás. Ez összhangban van a hosszú távú 2050-re szóló célkitűzéseinkkel. Ennek az erőfeszítésnek a felét az ITS-en e belül a, az ipari és ipari ágazatban kell elérni, és ezzel együtt oda kell figyelnünk, hogy ezek az ambíciók ne korlátozzák versenyképességünket a világban. A másik fele pedig az nem ITS e szektorban, tehát a nemzeti rugalmas egymással kicserélhető kvóták rendszerében. A második célkitűzés, hogy tisztább legyen az energia. Legalább 27%-át az energia megújuló erőforrásokból akarjuk 2030-ig előállítani, és ezt megint csak kötelező EU szintjén. Ezen a területen, ahol gyorsan változik a technológia, még nem lehet pontosan megmondani, hogy a technológiával összhangban az emberek viselkedése is változik-e majd, de megpróbáljuk. Harmadsorban legalább 14%-ra akarjuk 2000 2030-ig 27 százalékra akarjuk a jelenlegi 14 százalékról a megújuló energiák arányát növelni. Energia biztonsága, harmadik cél. Legalább a 27 százalékát itt is ugyanúgy, mint az előző programban, a 2030-as előrejelzések kapcsán a technológiára építve 30%-os célkitűzést írunk elő. A saját érdekünk is, hogy a lehető legtöbb energiát csak ö, takarítsuk meg, és ezáltal is csökkentsük energiafüggőségünket. Ez mindenkit egyénileg is foglalkoztat. Tudom, hogy az energiahatékonyságról sokan sokfélét gondolnak, de amint a jogalkotási javaslat megszületik, a parlament is elmondhatja a véleményét. A negyedik és utolsó cél pedig az energiahálózatok összekötése, a határokon átnyúló szolgáltatások javítása, rugalmasabbá tétele. A cél az, hogy 15%-kal növeljük az interkonnekciókat az áramszolgáltatás területén. Konkrét projektekhez jelent ez, de a gázhálózatokra ugyanez érvényes. Konkrét projekteket rendelünk ezeknek alá, tehát nem csak elvi célokról van szó, hanem konkrét projektekről, amelyek beindulhatnak, és amelyek tudom, hogy önök számára is fontosak. Kedves barátaim, Beszéltünk a tanácsülésen a szociális-gazdasági helyzetről is. A gazdasági helyreállás lassabb, mint ahogy azt reméltük. Az eurozóna stabilitása 2014-ben helyreállt, de a növekedés gyenge, és ez nagy részt annak köszönhető, hogy a növekedési potenciálunk csökkent. 0,5% jelenleg ez Európa szerte. Ez ráadásul nagy munkanélküliséggel és beruházások elmaradásával jár együtt, és csökkent mind a dolgozók száma, mind a hatékonyság. Kevés az új beruházás, sokat el kellett halasztani, tehát ha azt akarjuk, hogy konjunkturális fellendülés legyen, akkor strukturális intézkedésekre van szükség. A külső tényezők sem segítettek rajtunk. A geopolitikai bizonytalanság az Európa környéki gondok, illetve a BRIC országok vártól elmaradó fejlődése, Kína, Oroszország helyzete globális Sajnos is negatívan hat az eurozóna növekedésére. A gyenge gazdasági növekedés okait nem csak a monetáris politikában kell keresni, bár ott is van, hanem most már inkább a költségvetési politikákban, amelyek 2014-ben sem alkalmazkodtak még a helyzethez. Az utóbbi években rugalmasságról tettünk tanulságot költségvetési politika területén. A nominális hiányok és a strukturális hiányok feltárása megtörtént. 2013-ban 3 százalékos Maastrichti kritériumokat is megtárgyaltuk. Tehát mindenhol strukturális reformra lenne szükség, és főleg a munkaerőpiac megújítására, az insiderek és outsiderek megkülönböztetésének megszüntetésére arra, hogy mindenkinek legyen valamilyen védelme, de különösen a nők, a fiatalok, a bevándorlók védelme jobban megvalósuljon, és minden ügyben a digitális piacon is a lehetséges piac eh, és a kutatás területén is létrejöjjön. Az Európai Tanács üdvözölte az új bizottság azon szándékát, hogy stimulálni fogja az új beruházások létrejöttét 300 milliárd euró értékben a következő években. Ez a tagállamok erőfeszítéseivel összhangban az ő felelősségük lesz, tehát a beruházások ösztönzése keresleti és kínálati oldalon egyaránt szükséges. A jelenlegi gazdasági helyzet igen bonyolult, mert nem csak gyenge a növekedés, hanem infláció is nagyon alacsony, és főleg az euró zóna országaiban. Ugyanakkor nagy az eladósodottság, az államadóság, ez fékezi a beruházások előtt álló lehetőségeket. Tehát mobilizálnunk kell minden eszközt, tabuk és félelmek nélkül, ideológia mentesen, hogy egy olyan mixet hozzunk létre, amely közép és hosszú távon is garantálja a gazdasági pénzügyi stabilitást. A szociogazdasági rendszerünk legsúlyosabban érintett része a foglalkoztatás. Az eurozónának négy volt elnöke közös jelentést fog írni a jobb gazdasági és pénzügyi együttműködés lehetőségeiről. Ezt az utat ki kell jelölni, hogy valóban igazi legyen a költségvetési közösség és a gazdasági közösség. Az Európai Tanács a külügyekkel is foglalkozott, az ebola járványjal, amely Nyugat-Afrikából indult ki. Komoly, nagy erőfeszítések eredményeképpen az ülés alatt is változtak az álláspontok. Egy milliárd eurót mozgosítottunk a betegség leküzdésére, és az EU ebola koordinát koordinátornak, Stinianes új biztost jelöltük ki. Beszéltünk az ukrán helyzetről, ahogy márciusban is, és ahogy fogunk is még várhatóan, mindaddig, amíg szükséges. Felszólítottuk az Orosz Föderációt, hogy a megállapodott Minszki megállapodást tartsa ö, teljesen be. Úgy néz ki, hogy megszületett az Energy Deal a téli időszakra, ugyanakkor a Dombaszi történések nagyon negatívak. Ez az Európai Tanács volt az utolsó, amelynek én voltam az elnöke, elbúcsúztunk egymástól, és ennek alkalmából én kifejtettem nekik, hogy hogy próbáltam én mindig az európai érdekeket képviselni. Ez nem egy absztrakt dolog, és az európai érdek több is, mint a 28 ország összesített érdeke. Ö, és ne felejtsük el azt sem, hogy mind a 28 tagállammal egyenként kell mindig egyeztetni. Néha ö, könnyű volt ez, néha nagyon nehéz. Az Európai Tanács azonban más európai intézményekkel közösen végül is képes arra, hogy a 28 tagállamból álló uniót működtesse. Tudatában vagyok annak, hogy a következő öt év is épp annyira fontos lesz, mint az előző volt. Ahhoz, hogy Európa polgárainak bizalmát visszanyerjük, munkahelyeket kell teremteni. De ez az utóbbi öt év megmutatta, hogy az intézményeink együtt tudnak működni jól egymással, ezért szeretnék önöknek köszönetet mondani. José Manuel Barroso elnökkel az első naptól kezdve az utolsó hétig itt voltunk önök számára, és az időközben szolgált két európai parlamenti elnöknek, Buzek elnök úrnak és Schulz elnök úrnak szeretném megköszönni ezt a kooperatív hozzáállást. Nagyon sok helyzetben álltak támogatólag mellettünk. Persze nyilván voltak intézményi különbségek is köz, közöttünk, de ö, azt tudtuk, hogy a fő cél közös, csak legfeljebb az elképzelések a közös cél végrehajtásáról különbözők, a hogyanjáról. Mindig együttműködők maradtunk, és mind a három intézmény bár különbözik, valahogy minden, mind a három az európai polgárok érdekét szolgálja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, elnök úr első kalommal egy nyílt elnökök konferenciáján megadom a szót Juncker úrnak, a bizottság új elnökének. Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, a tanácselnöke úr, nem első alkalommal szólok önökhöz. Az a benyomásom, hogy az elmúlt hónapokban már túl gyakran szóltam önökhöz, beleértve azt is, hogy beszélnem kellett az önök meghívása alapján. Éppen ezért nem kívánok részletekbe menni az új bizottság programját illetően, mert ez az ülés itt nem azért került megrendezésre, hogy az új bizottság munkaprogramjáról beszéljünk, ezt egy néhány héten belül meg fogjuk tenni. Itt az Európai Tanács utolsó üléséről beszélünk, ezen részt vehettem. Az intézményi ö, kavargások, egyik sajátossága, hogy az Európai Bizottság elnöke nem voltam, és mégis ilyen üléseken vehettem részt, de meghívott Van Rompuy úr, hogy meghallgassam, hogy a kormányok mit gondolnak a helyzetről, mert először meg kell ismernem ezeket a kormányokat és kormányfőket. Ez azt jelenti, több mint 120 tanácsülésen vettem részt, de hát olyan nagy meglepetésre nem számítok őszintén szólva. Szeretném az Európai Tanács eredményeit kommentálni, amelyek az energiához, illetve az éghajlatváltozáshoz, stb. ez kapcsolódnak. Mivel nem voltam részes fele ezen határozatoknak, noha teljes mértékben osztom azokat a végkövetkeztetéseket, amelyeket az Európai Tanács levont. Az Energia Unióval foglalkozó alelnököt megbíztam azzal, hogy a tanács döntéseit ültesse át a gyakorlatba, mely döntések a közelmúltban születtek Kérem, hogy Sefkovics alelnök urat hívják meg egy nyílt ülésükre, hogy tájékoztassa önöket a különböző cselekvésekről, fellépésekről, kezdeményezésekről, javaslatokról, tervekről, a bizottság részéről. Kanyete biztos asszonytól is azt kértem, aki az éghajlatváltozással, illetve az energiapolitikával foglalkozik, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 2014. decemberi Párizsi konferencián Európa egységesen, következetesen lépjen fel ezen tárgykörökben különleges érdeklődéssel követem a tanács határozatait gazdasági területen, különösen az euró tanács ülését, melyet Herman elnökölt, ahol számos kezdeményezés született. Nagyon elégedett voltam, hogy az Európai Tanács, valamint az Euró Tanács elfogadta megfelelő elveknek, megfelelően az elveinek a 300 milliárdos beruházási tervet, melyet én vettettem fel nyitó beszédemben július 15-én a parlament előtt, és szeretném ezt a programot bemutatni. Még az új év előtt nem azért, mert télapónak tartom magam, de azért, mert azt hiszem, hogy sürgető szükség van fellépésre ezen a területen. Nem tudok még arról ma beszámolni, hogy miben áll majd ezen beruházási program annak részleteiben, KED délelőtt fogok elnökölni egy ülést, amelyen megkezdjük ezt a fontos munkát, és már augusztusban el lehetett volna indítani, de még nem tudtam elérni a bizottság, mint testület egyetértését, de meg kell kezdenünk a munkát a nagy tengelyek mentén ezen beruházási programot illetően. Ez főként a magánszektort fogja érinteni, nem annyira a közszektort, mivel eljött az ideje annak, hogy ne növeljük tovább az állam deficitet Európában. A magas deficit bizonyosan nem szolgálja a növekedést, mindenféleképpen fel kell gyorsítani a növekedés tempóját, éppen ezért a költségvetési konszolidációs programokat mindenféleképpen a növekedésre irányuló és a munkahelyteremtésre irányuló programok kell, hogy kísérjék. Nagyon örültem, hogy az elnökök csoportjának elnöki tisztjét elláthattam. Az euróövezet jobb működését felügyeli ez a csoport a négy elnök első jelentését be fogjuk mutatni. Jó magam, mostantól fogom elnökölni a négy elnök csoportját, és decemberben az első elemeket be fogom mutatni a jobb kormányzás felé mutató úton az euróvezetben vezetben ugyanis számos hiányosság, számos probléma jelentkezett fontos programok tekintetében. Nem akarok sem az energia ügybe, külügybe bele szólni, ahogy Rompolyor már úgy is beszélt róla. Igyekszem röviden fogni magam. Eleget beszéltem már itt pénzügyminiszterként, munkaügyi miniszterként, miniszterelnökként bármikor jövök, ha hívnak, és még akkor is jövök, ha nem hívnak. Köszönjük szépen. Akkor most a néppárt nevében Weber úrnak adok szót. Ján prezidenten, elnök úr, először is a tanács eredményéről szeretnék beszélni. Köszönöm Van Rompuy úrnak, hogy a tanácson elfogadt meghívták a bizottságot hivatalosan is, és ez azt jelenti, hogy Jean-Claude Juncker megkezdheti a munkát a csapatával. Köszönöm szépen, még egyszer örülök, hogy a hivatalos döntések után először újra találkozunk, ez itt az elnök a konferenciája, mielőtt még a biztosokkal találkozik Jean-Claude Juncker. Vegyük az első fő témát, a klímát Szeretném aláhúzni, amit Herman van Rompuy is mondott, az eredmény egy fontos és nagy jelzés, erős jelzés, hogy ambiciózus célokra koncentrálhatunk itt Európában, ez egy fontos dolog, Európa egy globális példakép, és a jövőt tekintve mi határozunk meg a célokat. Ez egy fontos jelzés Párizs előtt szerintem, és reméljük, hogy globális szinten is áttörés sikerül ezzel elérni és reméljük, hogy sikerül egy kötelező célt megállapítani Párizsban, és nem csak önként vállalt célokról beszélünk majd. Azt gondolom, hogy a 40%-ot, ha a nyilvánosság reakcióját látjuk, nem szabad ezt alábecsülni. Ha azt nézzük, hogy 90-től mai, máig pontosan annyit takarított, vagy sporoltuk meg, mint a következő 10 évben, tehát 20 év alatt annyit takarítottunk meg, mint a következő tíz évben, az egy ambíciózus cél, becsvágyó cél, nem engedhetjük, hogy európai tön magát becséje alá, de azért a néppárti frakció nevében szeretném kimondani, hogy az összes lépés mellett, amit elkövettünk, a realizmust mindig szem előtt kell tartani. Haladni akarunk, élen akarunk járni, de azért globális keretek között túl messzire nem hagyhatjuk magunk között a többieket. Ez, ezzel tisztában kell lenni az energiapolitika, a klímapolitika összefügg az árakkal is, és hát a növekedési gyengeség ugyanúgy foglalkoztat bennünket itt Európában, mint a klíma, ezért ezt komolyan kell vennünk. Szeretném még felvenni a csökkentési céloknál, persze, hogy általában nincs ezzel nagy baj. Amikor konkretizálni kell, aztán amikor eljutunk a kávéfőzőhöz, vagy az izzókig, a lámpákig, akkor kialakulnak azok a viták, amelyek nem mindig pozitívak Európa nappalra nézve az emberek körében. Ezért, kedves Jean-Claude Juncker, a bizottsággal közösen kell végig gondolni, hogyan tudunk egyensúlyt kialakítani, és azt kell szem előtt tartani, hogy a tagállamok az ott meghozandó döntések, például az energiahatékonyság jó gyakorlati megvalósítása, hogy ezt ott a tagállamok bevonásával tegyük meg, és döntéseket kell hozni, és nem lehet, nem engedhetjük meg, hogy Brüsszelhez kerüljenek ez a döntések. Az energiahálózatoknál némi áttörés sikerült elérni, például távoli területeken, hogy ott tényleg haladjunk is, kötelező jelleggel, remélem, hogy ezt meg is tudjuk csinálni, és bízom abban, hogy a döntéseinkkel itt haladni is tudunk. Az egységes piac esetében nyilvánvaló az egyik nagy kérdés az lesz, hogy a széttagozódott támogatási piacoknál a fenntartható energiaforrások kapcsán mi legyen a jövőben. Aztán még az energiapolitikával kapcsolatban egy utolsó gondolat, sajnos egy eljárásügyi kérdés is felmerül a dokumentumban, hogy a tanács adott esetben ipari hatásokat tekintve bizonyos döntéseknél egyhangú döntésre törekszik. Szerintem az elnökünk elmondta az ülésen, hogy pillanatnyilag ez eh, nincs összhangban a szerződésekkel. A szerződések azt tartalmazzák, hogy elvi döntéseket hoz az energiapolitikában, például a tanács, és utána parlamenti szinten születik döntés. Ezt szeretném alátámasztani, amit Martin Schulz a tanács ülésén is elmondott, hogy véleményünk az erről, hogy az Európai Tanács ebben a kérdésben is tartsa be a szerződések tartalmát. Két további témát szeretnék felvetni, ami nem szerepelt a napi renden, de az Európai Tanácson vita alakult ki belőle az egyik David Cameron megszólalása, az új befizetésekkel kapcsolatban, vagy pótbefizetésekkel kapcsolatban, az új számolásokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy egy nagyon vörös fej az Európai Tanács egyik vezető képviselőjének egy európai csúcspolitikusnak nem tesz jót, nem áll jól neki, hogy úgy mondjam, ha nagyon belevörösödik az ügybe. Ezért aztán problémásnak tartom ezt a viselkedést, tartsuk be a szabályokat, ha megállapodunk valamiben Európában, akkor Nagy-Britannia is tartsa be ezt lehetőleg. A másik pedig, amit következő pont az olasz miniszterelnök Renci, a bizottság a költségvetéssel kapcsolatban küldött egy levelet, és ő azt mondta szó szerint, hogy nem hagyja, hogy előírják brüsszeli bürokraták, hogy hogy alakítja a költségvetését. Ezt a két pontot fel akartam vetni. Fán Rompuy úr, ön most már távozó elnökként van jelen a tanácsban kérdésként felteszem, nyíltan beszélnek az ilyen viselkedésről, mert én valahol elfogadhatóanak tartanám, mert a kollégák elfogadják, vagy a korábbi kormányok elfogadtak bizonyos döntéseket, és utána ilyen módon reagálnak Brüsszel kapcsolatban, holott ők maguk is vállalták a döntéseket szerintem. Itt annak kéne történni, hogy a többi kormányfő világosan beszél, és azt mondja, mit, mit, mit gondolsz te, hogyan lehet így viselkedni, hogy bánsz azzal, amiben mi megállapodtunk talán tudna egy kis reakciót adni arra, hogy ilyenkor nyíltan beszélnek ezek az emberekkel, vagy hogy eltűrik-e az ilyen jellegű viselkedést. A növekedés témájában pedig támogatni tudom, amit a bizottság elnöke mondott a tegnapi számokkal az aktuális növekedéssel kapcsolatban, hát amit megtudtunk, ezek nem olyan számok, amiket mi szeretünk, és ezért kérem a tagállamokat támogassák Jean-Claude Junckert, hogy támogassák Jean-Claude Junckert, amikor az új számokkal előáll. Végül pedig szeretném megradni az alkalmat, hogy a néppárti frakció nevében én nem tudtam eddig még együttműködni önnel, mert új frakcióvezető vagyok olyan szoros értelemben, tehát nem mint mostantól, de fogok majd, de most Van Rompuy úrnak szeretnék köszönetet mondani. Azt hiszem nagyban alakított ezt a hivatalt, a Lisszaboni szerződés után ez egy új hivatal, egy új tisztség volt a saját módjával, stílusával, hogy ma már hall hallottuk, ő is alakította, hogy milyen pozíció ez. Örülök, és jó dolog, hogy ilyen stílusa van, ez önnek jól áll, és jó áll nyilván valóan az egész hivatalának eh, a menedzser, aki különböző eh, állami és egyéb érdekeket összhangba tud hozni, történelmileg nézve idézzük csak fel, milyen jó dolog, hogy van egy ilyen testületünk, ahol Európa vezetői rendszeresen találkoznak, és igenis kritikusan vitatkoznak, de mégiscsak egy közös utat keresnek, újra és újra nekiállnak a feladatnak, és hogy közösen tudjuk járni az utat, és ez a mi Európánk számára egy óriási történelmi siker, hogy egy ilyen testület rendelkezésre áll, és az ön vezetése alatt szerintem lényeges javulást is fej, láthattunk szeretném felhívni még a figyelmet. Éppen ugye a kormányközi jellege a munkának, erre is szükség van. Persze vitatják sokan, ön mindig azt mondta, hogy az európai intézmények felé kell menetelnünk a szerződések értelmében, de hát nyilvánvaló az is, hogy válság idején cselekedni kell kormányközi módon is, és ön tisztességesen, felmódon viselkedett a különböző intézmények vonatkozásában. Frakcióvezetőként eh, a néppárti a tanács néppárti elnökének szeretnék köszöntetem mondani, hogy a frakciókkal együttműködött. Fán Rompély úr, ön jó, ön jó mozdonyvezető volt, az Európai Tanács mozdonyáról van szó, a következő pályaudvaron Donald Tusknak adja át az új mozdonyvezetőnek a feladatot, de mi személyesen is sok minden, sok jót kívánunk az új életszakaszához. Köszönöm szépen Weber úr! Most pedig megadom a szót Pitella kollégának. A szocialista frakció nevében. Köszönöm, köszönöm Sulcának úr. Jó magam is szeretnék csatlakozni a hála a nagyra becsülés szavaihoz, amelyet ön Van Rompoy úrral szemben kifejezett. Nem volt egyszerű a feladata, új volt a feladata, nagy felelősséggel járt ez, és eh, Van Rompoy elnök úr ezt eh, nagy tekintéllyel és összetéveszthetetlen egyedi stílussal látta el. Nem hiszem, hogy itt most azt kell öntől kérdeznem, hogy milyen nyilatkozatok esnek meg egy tanácsülés alatt, akár taktikai okokból, ami számít, azok a végső döntések. És ebből a szempontból is az olasz kormány magatartása bizonyos mérték, teljes mértékben kifogásolhatatlan, és nem fogadom el, hogy ezt kétségbe vonják teljesen világos, konstruktív, lojális álláspontot tanúsított mindig is az olasz kormány Európával szemben. Nos, ami a nagy kérdéseket illeti, amelyek felvetődtek a tanács ülésén, a gazdasági kérdés, az éghajlatváltozás, a külügyek témája egészen röviden. Nagyon tetszett nekem az az ünnepélyesség, amivel Jean-Claude Juncker Strasbourgban kinyilatkoztatta, hogy ez az utolsó esély mindenféleképpen. Úgy kell, hogy érezzük, hogy ilyen komolyan vonódunk be ebbe az ügybe. Juncker nagyon rokonszenves, néha a beszédei komoly hangvételt öltenek, és én ezzel egyetértek. Európának ugyanis nincs jövője, hogyha még egyszer kudarcot vallunk. Nem vallhatunk kudarcot, hogyha még több lesz a munkanélküli, a bizonytalan munka, munkakörülmények, a fiatalok munkanélkülisége problémái előtt, a makroökonómiai e, körülmények, a különböző szociális különbségek is cselekvést igényelnek a tagállamokban. Nem valhatunk kudarcot egy olyan világban, ahol sokan számítanak ránk. Éppen ezért a foglalkoztatási növekedési beruházási csomag azt hiszem, hogy fontos e, perspektívát nyit e, a tendencia megfordítását illetően. De szükség van arra, hogy ezt a csomagot, amelyet nagyon helyesen hoztak létre az egyensúly célkitűzésével a magán és közforrások között, az új pénzügyi források, a kiadások ellenőrzése között és a célkitűzések megfelelő meghatározások között, és a parlamentünknek mindenképpen be kell vonódnia ebbe a vitába, ebbe a folyamatba. A változások szélesebb körű kontextusába illeszkedik ez a tagállami politikákkal karöltve. Egy erőteljesebb európai és tagállami képességre van szükség, az államháztartások konszolidálására, a növekedésre, a munkahelyteremtésre. Teljes mértékben ki kell használni a rugalmasság minden lehetőségét a stabilitás és növekedési paktumon belül. Ez alapvető fontosságú, mert lehetővé tenni, hogy a megfelelő pénzügyi eszközökkel rendelkezzünk a reformok sikere érdekében engedjenek meg még egy utalást arra a szürreális helyzetre, amely az európai költségvetést illetően kialakult. Hiszen itt már a csőd fenyeget, a kifizetések felhalmozódása itt már az európai hitelességet kockáztatja, hiszen a lehetséges kedvezményezettek, a kutatók, az egyetemi hallgatók, a KKV-k, a helyi és regionális közösségek gyakran nem részesülnek ebből a forrás, ezekből a forrásokból, Noha az európai források a növekedés, a fejlesztés eszköze lehetnének Európa területének egész szempontjából, egy olyan kényes szakaszban, amikor minden egyes ország nagyon súlyos gazdasági és szociális problémákkal küzd. A második kérdés az éghajlatváltozás kérdése. Nos, amit Weber kolléga mondott, azzal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy amit elértek az a kompromisszum, az számunkra a minimum, mi többet vártunk tudomásról veszük ezt a közös álláspontot, és a párizsi csúcsra tekintünk már. Ez egy kiinduló pont, ez a kompromisszum, amit elértünk. A 2014-es decemberi találkozó nagyon fontos lesz, egy új szerződés jöhet létre, amely kötelező célokat tűz ki, mert kötelező célok nélkül lehetetlen megvalósítani az éghajlat változás felgyorsulásának megfordítását, a 2 fokos télkitűzés elérését. Súlyos következményekkel járhatna ez a természeti erőforrásokra. Új háborúk alakulhatnak ki az ételért, az ivóvízért, és az elszegényedés veszélye is fenyeget. A külügyeket illetően szeretném felhívni a figyelmüket valamint a főképviselő Federica Mogherini figyelmét arra, ami jelenleg Burkina Faso-ban történik ezekben a napokban. Egy humanitárius polgári politikai drámáról van itt szó. Úgy vélem, hogy szilárdan el kell ítélnünk a hatalom átvételt, ami ott fegyverek útján történt, és a burkina fazói népesség óhajait kell támogatnunk, amely a demokráciát óhajtja. Frakcióm teljes mértékben elítéli az államcsínyt, és erőteljesen követeljük, hogy a polgári hatóságok kezébe kerüljön át a hatalom, mégpedig az alkotmány alapján. Azt hiszem, hogy a szankciók eszközét mindenképpen alkalmazni kell, amennyiben előrelépést nem tapasztalunk. Afrikát illetően, elnök urak, azt hiszem, hogy most már a szavakról át kell lépnünk a tettek mezeire, hagyjuk a felelőtességet, a rövidlátást, amely ezen évtizedekben megakadályozta, hogy ne tudjuk kiaknázni kapcsolatainkat ottani barátainkkal az afrikai kontinensen. Köszönöm. Elnök, köszönöm Pitella úr. E az ECR nevében Kamal úr kap szót. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd szólítsam meg a tanácsot. A konzervatívok és reformátorok frakciója üdvözli a üvegház hatások csökkentési célját, és üdvözöljük azt is, hogy nem az EU célokat kell lebontani nemzeti célokra, hanem innováció határozza meg a motivációt. Nyilván közösen a lehető legköltséghatékonyabb módon kell végrehajtani. De vigyázni kell arra is, hogy ne gratuláljunk magunknak előre a célok teljesítéséhez. Vegyük komolyan azt, hogy kötelezőek ezek a célok, és a Párizsi csúcson legyünk tényleg vezető szerepűek ha az USA, Kína, Oroszország, Brazília és mások nem csatlakoznak az általunk kitűzött célokhoz, akkor ezeknek nincsen értelme. Üdvözlöm az ebolával kapcsolatban megfogalmazott elkötelezettséget is, de ha megengedik, akkor az előttem szólók által felvetett témákhoz is én is hozzászólnék. Az úgynevezett technikai kiigazításokhoz, meg a, a tagalami hozzájárulásokhoz, az EU költségvetéséhez. Bizonyára látták a kollégák többségben, hogy ebben politikum van. Lehetne azt, lehet azt mondani, hogy ez egy technikai kérdés, de amikor a saját választóimmal, vagy holland barátaimmal, vagy görög, vagy olasz barátaimmal beszélek, akkor sokan azt mondják, hogy ez egy vicc. Görög barátaim azt mondják, hogy miután végigcsináltuk azt, amit csináltunk, akkor most még fizessünk többet az EU-ba be, és a németeknek kevesebbet? A brit választók is ezt mondják. Nekünk alapvetően működött az utóbbi néhány év. Most minket azzal büntetnek, hogy többet kell fizetnünk? Ezért, mert mi jól működtünk? Inkább jutalmat érdepelnénk. Hát igen, és ez a politikuma a dolognak. Tehát ha a bizottság tényleg politikusabban akar fellépni, akkor vegye észre, hogy nem fogadhatjuk el ezt, hogy a számítógép azt mondja, hogy nem, vagy többet kell befizetni, vagy technikai kiigazításra van szükség. Ezek politikai kérdések. Holnap a számvevőszék kiadja éves jelentését. Tudjuk, mit fog mondani. Majd lehet azt mondani, hogy a tagállamok nem voltak elég felelősek, de a polgárok, a választók ezt már unják akkor miért, miért vállaltuk ezt az EU-t, fogják kérdezni tőlünk. Olyan költségvetési biztosra lenne szükség, aki az tagállamok szempontjából kezeli ezt a kérdést, és ne csináljuk úgy, hogy csökkentjük a költségvetés közben növeljük a tagállami befizetéseket. Rampo, Van Rompuy úr, nagyon sok EU politikus önt elismeri, mint jó, jó és igazságos békecsinálót a tagállamok között. Mi képviselőként is nagyra értékeltük azt, hogy ön az Európai Parlamentet komolyan vette. Richard Corbett eh, segített önnek ebben, és ön egyik tanácsadó és korábbi parlamenti képviselő volt. Eh, minden négy eltérésünk ellenére az LCR frakció nevében köszönöm önnek ezt a tevékenységet, és én sok jót kívánok önnek a következő évekre. Köszönjük szépen, Kamal úr. Most az ALDE frakció nevében Ferhofstadt úr kap szót. Köszönöm. A mai nap egy kis őrségváltásnak felel meg, ugye itt van a leköszönő tanácsi elnök, akit én is szeretnék üdvözölni és gratulálni neki az elvégzett munkához, és Juncker elnök úr, akik, akinek szeretnék majd gratulálni az elvégzett munkához és a parlamenttel folytatott kapcsolataihoz. Ez az ülés ma nyilván elsősorban az utolsó tanácsülés eredményeiről kéne, hogy szóljon. A sajtó nem nagyon cikkezett a klímaváltozási célokról, inkább csak arról, hogy Cameron megint saját fellépést produkált, és minden csúcs találkozón most már egyfajta válságot idéz elő. Ha képes lenne, akkor hetente és megtenné ezt, ez vissza fog ütni, mert a polgárok szeretnék az eredeti dolgokat hallani, és nem a másolatokat. Cameron úr utolsó ilyen másolata az volt, amikor tévesen idézte az európai polgárokat, és ezzel szembe ment az alapvető európai szabályokkal is. Kamal úr, most kivételesen egyetértek Cameron úrral abban, hogy hogy kritizálja a technikai kiigazításokat, mert szerintem is ez rossz így, hogy az év végén tudják meg a kormányok, hogy most többet vagy kevesebbet kell fizetniük. De ezt nem elég elmondani, hanem az álmellé mondjon Bét is, hogy akkor mi legyen a jó rendszer. Mert ez egy tény, szerződésekben foglalt tény, hogy az EU a tagállami befizetésekből működik akkor találjon ki egy másfajta rendszert. Ha kamerom, úr tényleg meg akarja változtatni ezt a technikai kizgazdaságok rendszerét, akkor kövesse az Európai Parlament követelését, amit a bizottság is akart, hogy minél hamarabb legyen több éves költségvetésünk, amely a saját forrásokból gazdálkodhat a polgárok közvetlen befizetéseiből, és nem az ilyen technikai befizetésekből és ez lehetőséget terem számomra ahhoz is, hogy egy kicsit az új bizottsághoz szóljak. Jean-Claude Juncker úrnak, Jean-Claude új weboldala van. Nem hallottál még róla, Jean-Claude? Na, szóval új weboldalad van. Látod? Egy színes zászló lobog a Bellaman épületén, ezt láttad már? Igen, és tudod, mi van azon a zászlón? New Start for Europe. Igen, reméljük a frakcióm legalábbis reméli, hogy ha valami változni fog, a következő hetek során az elkezd változni, azt ugyanis, hogy legyen európai ösztönző és újjáépítési törvény. Az amerikaiak 2009-ben már elfogadtak egy olyan törvényt, amely 800 milliárd dollárt pumpált az infrastruktúrába, az energiaágazatba, és az adó kedvezményekből a családok számára. Ez mi nem csináltuk 2009, 10, 11, 12, 13-ban, és az amerikaiak most már növekednek 2-3 százalékkal folyamatosan, 2,2 százalékkal idén. És ez nálunk hiányzik. Szeretném ezt aláhúzni, tehát nem csak újra kell csomagolni azt a néhány száz milliárd eurót, a már amúgy is meglévő pénz volt, csak másképp hívjuk, hanem ha tényleg akarjuk, hogy Európa talpra álljon, akkor friss pénzt kell generálni. Erre nekünk megvan a javaslatunk, a következő napokban ezt elő is fogjuk terjeszteni. Ez egy kihagyott évtized volt, nem szabad, hogy a következő is egy ilyen legyen. Die GUE-Fraktion hat jetzt... GUE-Fraktion Lihajrik úr. Köszönöm, elnök úr. Elnök urak, ahogyan Van pajának elnök úr elmondta, a szakértők legutóbbi jelentése az éghajlatról rendkívül fontos. Azt hiszem, hogy ez egyfajta vészkiáltás, egy felhívás hozzánk, hogy sürgetően cselekedjünk, és ez még nagyobb jelentőséget tulajdonít a Párizsi konferencia sikerének, amelyre 2015. decemberében kerül sor ez a jelentés, amikor jól alaposan olvassuk, akkor meglehetősen nyugtalanító elemeket tartalmaz, mivel hogy azt mondja, hogy az éghajlatváltozás idézem súlyos széles körű és visszafordíthatatlan kihatásokkal jár. Az üvegházhatású gázok koncentrációja 800 millió év után a legnagyobb koncentrációt éri majd el. Amikor egy ilyen súlyos helyzettel nézünk szembe, akkor azt hiszem, hogy nem lehetünk félénkek. Az Európai Tanács számos javaslattal élt amelyeket tanulmányoznunk kell, és az, amit az imént elhangzott, az mindenféleképpen számításba veendő, egyfajta kiinduló pont ez a megállapodás, és úgy vélem, hogy elmélyültebb vitára van szükség számos dolgot illetően európai szinten. Ez egy közöttünk folytatandó vita. Azt hiszem, hogy ez a versenyelv számos ágazatban, mint például a közlekedés ágazatában nem alkalmas azon célok eléréséhez, amelyeket el kívánunk érni. Például az, hogy továbbra is a kamionokat, az autóbuszokat részesítjük előnyben a vasút forgalommal szemben, azt hiszem, hogy teljes mértékben értelmét vesztette ezen tanulmány ismeretében, és számos kihívás ismeretében, mint például a mezőgazdaság előtt álló kihívások, vagy a vízzel kapcsolatos problémák. A haszon rövidlátó eh, koncepciója mindenképpen a környezetet és az éghajlatot eh, károsítja. Tehát eh, mindenképpen máshogyan kell gondolkodnunk, és nem csupán a gazdasági hasznosságra kell figyelemmel lennünk, amikor a földgázt, a palagázt részesítjük előnyben, hiszen így módon mindenképpen károkat okozunk. Azt hiszem, hogy vannak itt hosszú távú, hatékony, kivitelezhető megoldások. Itt itt mindenképpen termelőrendszereink módosítására van szükség, amelyek kevésbé szennyező energiákat hasznosítanak, és új más szakképzett munkákra van szükség. Tehát merészséget igényel mindez, Hogyha ez az ön terve, Juncker úr, egy nagy beruházási tervre van szükség a városok, a közlekedés, a vízügyek, az energia területén új állami szerepvállalása, mert azt hiszem, hogy az állam, mint szolgáltató ezen a területen a legjobb szabályozó. Itt a kopenhágai konferencia pénzügyi kötelezettségvállalásaira is utalnék a fejlesztési orsz, fejlődő országokban kivitelezendő tevékenységeink esetében. Aztán itt van még az ebolával kapcsolatos probléma, illetve ezek kezelése. A jövőben még súlyosabb problémák várhatnak ránk az éghajlat menekültek vonatkozásában. Azt hiszem, hogy vitáink során a tanácson, illetve a bizottságon, valamint a parlamenten belül jó lenne, hogyha sokkal közelebb kerülnénk ezen tanulmány ötleteihez, ahol is 70%-ot tűznek ki a szén dioxid kibocsátás csökkentése tekintetében. Elnök, köszönöm le Hiarik úr, most Lambert úr kap szót. Köszönöm ezeket a dicsérő szavakat, amelyeket teljes mértékben osztok. Nos, Fan Rompoly úr, nézzük, hogy az, a pohár félig tele van, vagy félig üres. Hát az éghajlat céloknál a kevesebb, mint 40% a széndiokszid kibocsátás csökkentésében ezt bárki kitűzheti, és mindez az EU vezetésével. Nos, ambiciózusabbak maradunk, mint bárki más, de hogyha megnézzük a követelményeket, az igényeket, amelyeket maga a földgolyó támaszt velünk szemben, akkor természetesen ez az alatt van, mint amire szükség lenne. Tehát az, hogy 40% alatt, ez azt is jelenti, hogy ettől lehetne több is, de ez a 40 legalább kötelező, és ökológiai szempontból ez nem elegendő a céljaink eléréséhez. Természetesen Európa önmagában nem érheti el a célokat, ahogyan a kínaiak is mondták, itt egy közös, de differenciált felelősségvállásról van szó. A széndiokszid készleteket illetően külön figyelmel kell lennünk az atmoszférában lévő széndiokszid mennyiségekre. A 25 27% amiről itt a kétszeresen is szó esett. Itt ugye szó van a megújuló energiákról, amely kötelező érvényű cél. Tehát két célkitűzés, amelyek nem kötelezőek, tehát nem lesznek megvalósítottak amely célkitűzés nem kötelező, az annak a megvalósítására nem számíthatunk. Azt hiszem, hogy itt gazdasági és stratégiai hibát egyaránt elkövetünk, mert hogyha nem szembesülünk az éghajlatváltozással, akkor ott az energiahatékonyság és a megújuló ö, energiák területén ki nem tűzni a kötelező célokat, az hiba. Ipari forradalmat kell vezetnünk az EU részéről, és akik most a tenyerüket dörzsölik ezen helyzet láttán, azok a versenytársaink, hiszen kijelentik, hogy Európa lelassult a megújuló energiák tárgyában, tehát mi meg fogjuk őket előzni. Itt stratégiai fontosságról is szó van, hiszen akik még örülnek ennek a helyzetnek, azok a foszilis energiák szolgáltatói, beszállítói, főként Vladimir Putin, aki azt mondja, hogy Európa elmarad az energiahatékonyság a megújulók területén, tehát még mindig tőlünk függ. Ezek súlyos hibák részünkről gazdasági és stratégiai szempontból egyaránt. Az utolsó dolog, figyeltem a tanács utolsó paragráfusára ezen végkövetkeztetésekben, amikor a tanács újra akarja vizsgálni valamennyi dossziét, valamennyi részletében, az Európai Tanács, tehát az állam és kormányfők egyhangulag akarják ezt megtanni. Nem ez a jogalkotási folyamat, amelyet a szerződések előirányoznak, tehát egy ilyen fajta intézményi kötélhúzást nem tudunk elfogadni. A két társjogalkotót, főként a parlamentet, amelyről ön nagy tisztelettel akar beszélni, nem helyezi megfelelő helyzetbe, hiszen nagyon nehéz volt ezt a kompromisszumot elérni, tehát nagyon figyelni fogunk arra, hogy ez az intézményi kötélhúzás hogyan zajlik majd. Köszönöm. E Most pedig az EFDD frakció nevében Natalor, elnök úr, ez mindenkinek az elnöksége, mindenkinek az elnöke. Összejöttünk, és megbeszéljük egy nyitott konferencián. Ugye számos problémáról beszélt energia, Ukrajna, gazdaság, és a mindennapok ügymenete. Az elmúlt öt évről szeretnék röviden beszélni, és bírálni szeretném a, A legtöbb idő alatt ön engem emlékeztetett a nagy emberekre, Saddam Hussein információs minisztere, aki azt mondta, hogy nincsenek amerikaiak Irakban, miközben Bagdad irányába moz... mentek a tankok. Ez szinte egy komikus Ali, egy pillanat, kolléga, álljon meg mondja, nem, igen, egy pillanatot várjunk. Igen, gyakorlatilag az utolsó pillanatig mellé beszélt. Egy pillanatot várjon, kolléga, ez így nem működik. Jó, ez így nem működik, kérem, maradjon csöndbe. Itt az Európai Tanács elnökét nem lehet egy véres diktatúra propaganda miniszterével összehasonlítani. Ez egyértelműen túlmegy egy határon. Kedves kolléga, fogja vissza magát. Ez sokkal több annál, mint amit a parlamenti vitában, amit nyilván különböző véleményeket képvisel. Ennek ellenére felszólítom önt, hogy ne használjon ilyen kifejezéseket, vagy pedig amíg én vagyok az elnök ebben a parlamentben, szankciókkal kell számolnia azért, hogy egyértelműen megértse, miről is van szó. Jó, akkor folytatom. Mit ért el az elmúlt öt év alatt, miközben a tanács elnöke volt? Görögországban, Olaszországban tökletett a demokrácia, a két demokratikusan megválasztott elnököt távolított el, és Brüsszel érdekeit képviselte. Igen, azt is láttuk, hogy növekedett az ifjúsági munkanélküliség Olaszországban, Görögországban több mint 50 százalék, több mint 1 millió euró, fiatal em, e, európai emberről van szó, úgyhogy nem talált munkát. A spanyolok elmennek Argentina, a portugálok e, e, elmennek Angolába vagy Brazíliába, és mindenki más Nagy-Britanniába érkezik az elmúlt évben 237 247 ezer ember érkezett nettón Nagy-Britanniába. Ez egy rendkívüli ellenőrizhetetlen beáramláshoz vezetett, és miközben nálunk is rengeteg ember nem talál munkát. Van Rompuy úr, ön pedig lehetetlené kívánja tenni, hogy mi ellenőrizzük a határunkat. Egyébként az Európai Uniót még bővíteni is akarja keleti irányba Hm. Ukrajnától nyugatra mindenki úgy gondolja, hogy ez őrültség. Az euroszkepticizmus úgy tűnik, hogy e, önök belefáradtak ebbe, de hát nem véletlen, hogy egész Európát elérte ez a szkepticizmus. És azt hittük, hogy az euróválságnak vége, de hát látjuk újra, megint csak a mediterrán államok körében megjelentek a gazdasági hanyatlás jelei. Azt gondolom az ön öt éve, Van Rompuy úr, három D-vel foglalható össze csalódás, kétségbeesés és most defláció. És amit ma hallottam, az nem teszi lehetővé, hogy optimista legyek és megváltoztassam a véleményemet. Köszönöm. Most pedig Gorgé Porgéció képviselő úr következik. Köszönöm, elnök úr, a délelőttöt azon munkavállalókat töltöttem, akik Olaszországból jöttek, célipari munkások, Bizonyos kérdéseket szeretnék érdemben felvetni itt. Nagyon sős hibáknak ítélem ugyanis ezeket, és úgy vélem, hogy ezeken el kell gondolkodnunk. Van Rompoy elnök úrnak is, a múltat illetően, a jövőt illetően pedig a bizottságnak minden lehetősége meg lenne arra, hogyha ezt szendékozza, akkor korrigálja az eddig elkövetett hibákat sok ö, 10 millió európai ö, szavazó szendikát követve, akik kifejezték ö, ezen véleményüket. Semmit nem tettek, vagy szinte semmit a bürokrácia leépítése érdekében, amely továbbra is alkalmazásban van. Az az eset, amit felvetődött, az szintén egy példája ennek. Sok hibás döntés volt a konkurenciát illetően, és az acéliparban, amely ugye világ szintű, nemzetközi szintű, azok a fellépések, amelyek eddig bevezetésre kerültek, hogy egy európai kiváló ágazatot megmentsenek, ezeket értékelni kellene a nemzetközi konkurencia fényében és az Európán kívüli gyártók helyzetére figyelemmel. Nagyon fontos témák vetődtek fel, mint például az alternatív energiák kérdése. Úgy vélem, hogy nem szabad a téves politikát tovább folytatni az állami támogatások tárgyában. Ahelyett, hogy adómentesítésre kerülne sor valamennyi országban a megújuló energiákra vonatkozóan. Itt a fotovoltaikus energiára is utalhatok. Itt az, egy másik forma az élelmiszerek, a maradék élelmiszerek felhasználása, amely mindenképpen megtakarításhoz vezet az élelmiszer felhasználásban. Ezek észszerű döntések lennének, amelyeket nem a bürokrácia vagy a rövidlátás diktál. Ezen bürokrácia már folytogató és elenge, elviselhetetlen sok gazdasági szereplő és KKV számára Európában. Az Európai Tanács felszólította a bizottságot, hogy ösztönözze a termelés azonosít hatóságára irányuló intézkedéseket és az erdők pusztulása ellen hasson. Nos, itt a kapra utalhatok. Hogyan lehetséges az erdő területek tovább növelése illetve az ilyen irányú termelés növelése. A kap ezen a területen nyilvánvalóan nem működött. Az uniónak arra van szüksége, hogy a tagállamok ösztönzőket fogadjanak el a megújuló erő, energiaforrások tárgyában, és végezetül még elmondanám, hogy végre nyilvánosságra került a tanácsnak átadott mandátum a TTIP tárgyalások tárgyában. Itt a mezőgazdaság élelmiszeripari termelők aggodalmai igencsak nagyok az európai kiválósági termékek vonatkozásában, és ezek az aggodalmak indokoltak. Nos, ez az ágazat, és ez nyilvánvalóan kapcsolódik az energiapolitikához, illetve a mezőgazdasági politikákhoz. Ez az ágazat pótolhatatlan kiválósági termékeket tartalmaz, és ezt fogalkörömmel védelmeznünk kell, hogyha a népek Európáját akarjuk védni, védeni, nem pedig a bankárok Európáját, amely oly fontos önöknek, kedves Juncker elnök úr. Most pedig Juncker úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt percem van arra, hogy kitérjek az összes felvetésre. Ne, ne. Nagyon rövid idő áll rendelkezésre, a különböző hozzászólásokra igyekszem reagálni még hozzá röviden. Nem tetszett, ahogyan több miniszterelnök viselkedett a tanács után mindig az volt a benyomásom, tapasztalataim is ezt mutatták, hogy azért van a tanács, hogy megoldjunk problémákat, nem pedig az, hogy felnagyítsuk ezeket, és az utcára vigyük. Egy ideje, régebben volt, azt lát, láttam, és megnéztem, összehasonlítottam, mi történik a teremben, és mit mondanak a termeken kívül, és időként az történik, hogy a két dolog nem találkozik. El kell, hogy mondjam, Mateo Remzinek, jó barátomnak, hogy nem vagyok, nem vagyok a, a vezetője, a bürokraták egy bandájának, nem Én személyesen az Európai Bizottság elnöke vagyok, ez egy politikai testület, nem csak testület, hanem intézmény, ugyanolyan, mint önök. Ön És szeretném felkérni arra, hogy respektálja ezt az intézményt. Nincs kevesebb legitimációk nekünk sem, mint bárki másnak. Hogyha Barózó úr csak a bürokratákra hallgatott volna, míg foglalkozott az olasz költségvetéssel, akkor más eredményre jutott volna. Éppen ezért ezt a felületes megjegyzést így nem tudjuk elfogadni amelyeket az Európai Bizottságra vonatkozóan tett az Európai Bizottság jobban működik, mint sok minden más. Ami pedig a brit miniszterelnököt illeti és hát meghallgattam Cameron urat, azt kell, hogy mondjam. Tehát tényleg, hogyha azt mondja, hogy mi így és így gondoljuk, ez nem tisztesség, vagy itt egy különbség mutatkozik abban, mint ahogy bemutatják a dolgokat, mint ahogyan ténylegesen történtek. Tehát, hogy a brit közvélemény előtt ez megjelenik, az nem fedi a valóságot. De azt gondolom, igen, is a szerződéseket be kell tartani, a szabályokat be kell tartani. Még nincs vége, még talán több kérdése is lesz majd. Szeretném leszögezni világosan, hogy a bizottság alkalmazza azokat a szabályokat, amelyek a, amelyeket a tagállamok alkottak. De van itt egy gond. Az olasz elnökség kérésére a bizottság megvizsgálhatja, hogy melyek a gyakorlati ö, gyakorlati gondokat okoznak az alkalmazásban, de ez egy más dimenzió, mint amit önök ismernek az utóbbi időszakból. Ugye 9,5 milliárd euróról beszélünk, ami 200%-kal több, mint ez a 3,5 milliárd volt. De gondolkodunk az eljárás javításán, de azért minket bürokrata csapatnak nevezni, mert alkalmazzuk a tagállamok által elfogadott szabályokat, ezért mi nem érdemlünk becsmérlést. Csak azon, azon persze lehet gondolkodni, hogy milyen módon javasoljuk a rendszer javítását, amit majd megint csak a tagállamok fognak nekünk feladatul adni. Egyébként nem csak az Egyesült Királyságnak van ez a problémája, más országoknak is gondot okoz a szabályok alkalmazása, sőt más országoknak sokkal nagyobb gondot okoz, mint az Egyesült Királyságnak. Tehát ez nem brit probléma, ez egy általános probléma, és ezért általánosan kell megfogalmazni is azt. És ki kell találnunk, hogy hogyan lehet javítani a helyzetem. Nagyon fontos, hogy miből indulunk ki. Tény, hogy a felhasználatlan pénzeket lehetne jobban használni, de ez még nem érinti ezt az elvi dolgot, amit mondtam, hogy mi szabályokat követünk. Minden mechanizmus, ami eddig kialakult, és az Európai Beruházási Bankra vonatkozó szabályok, az európai bankok is mind most a növekedést fogják szolgálni, és a, a teremtést, és nem akarnám összehasonlítani kevéssé elegánsan az amerikai helyzetet az európaival. A Federal Reserve-nek más a feladata, mint az Európai Központi Banknak. Mi nem is indíthattunk volna ilyen tervet, sőt valószínűleg egy hasonló terv Európában még nagyobb hiányt generált volna ilyen konjunkturális ötletek egyébként gyakran csak ö, ö, ö, felszínes megoldást adnak, és nem okoznak, Európában különösen nem okoznának fenntartható fejledést. Ö, Péter Lámi kollégám ö, szimpatikus dolgokat mondott, ő sem volt objektikus, de volt benne igazság, nem akarnék zöld színben tetszelegni. Ha ön lenne az Európai Bizottság elnöke, és több mint 25 millió ö, munkanélküli problémáját kéne megoldani, és a gazdasági helyzetét sok millió embernek javítani, akik napról napra élnek, akkor akkor nem mosolyogna. És én sem mosolyoghatok, mert komolyan kell venni magunkat is, mert akik munkanélkül vannak, akik szenvednek, azok sem nevednek. Tehát nem szabad ezen a kérdésen nevetni, ezt komolyan kell venni. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kötelezettségvállalását, válaszát, és azonnal meg is adom a szót a tanács elnökének, Herman van Rompuynak 5 percben. Köszönöm ezt az 5 percet, ez lesz az utolsó 5 percem az Európai Parlamentben, soha nem lehet tudni, mondja Tajani úr. Egészen biztos, hogy így lesz, mondja Rompuy úr. Nem kérek bizonyosan még plusz 5 percet. Nos, milyen észrevételekkel élhetek azon két témát illetően, amit kifejtettem, amelyeket az Európai Tanács kezelt, ugye ez az éghajlat és a gazdasági helyzet. Az éghajlatot illetően köszönetet mondok minden felszólónak az éghajlattal kapcsolatosan, hiszen mindig hosszú távú témáról beszélünk, a politika csak rövid távval foglalkozik, vagy a tegnapi-tegnap előtti incidenseket próbálja megoldani, de itt most hosszú távról van szó, és mindenkinek köszönetet mondok, aki kifejtette elképzelését az éghajlat témájával kapcsolatosan. Bizonyosan nem kezdhetünk ígérgetésekbe, hogy minden egyre és egyre inkább ambiciózusak lehet, sünk, ez persze lehetséges lenne, de az a problémám, hogy az ambíciót a 28 tagállam közötti egyetértéssel kombináljam, és ez mindig nagyon nehéz. Ambiciózusak voltunk, két számadatról esett szó, és elérjük majd ezen célokat, a mínusz 20 százalék a széndiokszid kibocsátás csökkentést illetően, 2090-ig, mondják Belgiumban. Tehát 30 évről van szó, most pedig 40%-ról beszélünk 10 év vonatkozásában. Ez meglehetősen ambiciózus célkitűzés. A belső piacon lehet széndiokszid kvótákat cserélni, illetve nemzetközi szinten, hogy ezeket az erőfeszítéseket esetleg csökkentsük. Nem, itt er, egy belső erőfeszítésről van szó. Ez tehát azt hiszem, hogy egy erőteljesen ambiciózus megállapodás volt, de természetesen számot kell vetnünk minden egyes tagállam jellemzőivel, sajátosságaival. Képzeljük el, hogy nem ö, tudunk ö, megállapodásra jutni. Ez Európa kudarcát jelenteni, Európától oly sokat vártak pedig, akár az ENSZ főtitkára is utalt erre, és akkor nem teljesítené be Európa azt, amit tőle vártak. Tehát Európa igen, csak, mégiscsak megállapodásra jutott két hónapos tárgyalások után, és nem csupán a ö, tanács szintjén, hanem valamennyi előkészítő munka keretében, hogy a tanács sikeres legyen. A bizottság javaslataira alapoztunk, ezen három célkitűzést illetően, és ezek kötező jellegét illetően. Tehát itt valóban az Európai Bizottság sémájához nyújtunk vissza, amely néhány hónappal ezelőtt alakult ki. Ez a mínusz 40 százalék egy kulcs célkitűzés, mert ennek elérése érdekében van szükség a megújulókra, illetve az energia hatékonyságra, az energia megtakarításra. Ha ezen célokat nem érjük el, akkor a 40 százalékos ambiciózus cél sem lesz elérhető és hozzátenném, hogy az energia megtakarítás esetében nincs precedens ilyen kötező jellegű megállapodásra, ez egy indikatív jellegű cél. Tehát itt az ambíciót összekapcsoltuk a realizmussal, és sikerült megállapodásra jutnunk, és azt hiszem, hogyha jól akarjuk lezárni a dolgokat, akkor létrejön majd az éghajlat megállapodás. Egyesek persze hangoztatják, hogy többre lenne szükség. Ez igaz, ugyanakkor viszont képzeljék magukat a helyembe, ugyanakkor mindenképpen meg kell állapodni 28 országgal, és biztosíthatom önöket, hogy nem kevés nézet különbség van ami pedig a növekedést illeti, nincs egy privilegizált eszköz a növekedés létrehozására. Megpróbálok elemzést végrehajtani, amely a helyzetet árnyaltan vizsgálja. Természetesen van célkitűzés a munkahelyteremtést illetően, illetve a növekedés ösztönzését illetően, de eléggé összetett a helyzet, mert a monetáris politika ö, olyan jellegű, amelyet sokan ezen növekedési célokat támogatónak gondolkodnak, gondolnak, de itt van a költségvetési politika is, amely semleges 2014-15-ben érvényesít a semlegességi elv, tehát a költségvetési politika ö, nem ö, terheli a növekedési politikát. Valamennyi számadatom megvan. Senki nem ö, szorgalmazza a deficit termelő politikát, senki nem védelmezi ezt nagyon jól tudjuk, hogy milyen helyzetben lennénk, hogyha ez nem így lenne. Beszéltünk a strukturális reformokról, többet kell használnunk az egységes piacot, különösen az energia területén, a digitális területen, valamint az innováció, innováció területén. Ez egy olyan munka, amely a bizottság munkáját igencsak meg fogja határozni a következő években, hiszen ezt is strukturális reformnak lehet tekinteni és itt van a beruházások újra fellendítésének kérdése is. Hiszen a beruházások a válság, a pénzügyi válság előtti szint alá zuhantak minden tagállamban, még azokban is, ahol a gazdasági helyzet jobb. A beruházási szint alacsonyabb, mint amilyen volt 7-8 évvel ezelőtt. Miért van ez így? Többek között azért, mert a magánadósságok szintje rendkívül magas. A magánadósságok az euró időszakának első szakaszában jöttek létre. Hogyha egy elvesztegetett évtizedről beszélünk, akkor ez az euróövezet első időszaka, amikor nyilvánvaló hibákat követtek el és ez most megakadályozza, hogy a beruházások újra beinduljanak. Mert hogyha ilyen magas szintű az eladósodottság a magánágazatban, akkor a beruházások nem kerülnek megfelelően eszközésre. És ez azt is megmagyarázza, hogy milyen ö, alapvető kezdeményezéseket fog foganatosítani a bizottság, ahogyan Juncker úr is elmondta, a beruházások, a magánberuházások ösztönzése céljából. Itt vannak persze kollektív igények, de azt hiszem, hogy a magánberuházások szempontja alapvető jelentőségű a következő bizottság munkája szempontjából. Számos eszközünk van tehát, amelyeket használhatunk, de megfelelő elemzésekre is szükség van a múltbeli történésekre vonatkozóan az euróelvezetben a Guy Verhofstadt összevetés az USA-val, hát képzeljük el, hogy nem létezne a palaolaj vagy palagáz az USA-ban, képzeljük el, hogy ott milyen szintű növekedés lenne, hát nem lenne olyan magas, és nem lenne oly messze az európai növekedési rátától. Az USA nem cselekedett bizonyos területeken, nem cselekedett volna annyira észszerűen. Itt van például a bankágazat, amelyet sokkal hamarabb rendbe tettek, mint mi, És aztán itt vannak az eredmények, amelyeket a banki stressztesztekkel kapcsolatban vasárnap közzétettek, hát ez is nagyon fontos. A likviditás újra teremtéséről van szó, amely rendkívül fontos a beruházások újrafelendítése céljából. Persze mindig tanulhatunk másoktól, nem jelentem ki, hogy nem követtünk el hibákat, de természetesen a múltbeli hibákért is most fizetjük meg a számlát. Most néhány szót még flamandul mondanék. Ezt nem tettem ebben az időszakban, csak néha. Idrén bedanken van az Európai Parlament. De szeretném megköszönni mindenkinek az Európai Parlamentben és a parlamenten kívül is, akikkel kapcsolatom volt az utóbbi évek során. A frakcióvezetőknek egyenként is, és valamennyi frakció tagnak is egyenként azt, hogy komolyan vették a szerződésekben foglalt szerepemet, és amelynek próbáltam megfelelni, miközben jó kapcsolatot próbáltam fenntartani mindenkivel. Ez nyilván paradoxom. A Lisszaboni szerződés létrehozta az Európai Tanács elnöki posztját, de nem hozta létre azokat a csatlakozási pontokat, amelyeken keresztül nekem hivatalosan kellett volna, lehetett volna a többi intézménnyel, az Eurogruppal tárgyalnom, de ezek azóta kialakultak, és a parlamenttel sem volt előirányozva ilyen formális kapcsolattartás, de ezt informálisan megteremtettük, és sikerült, úgy néz ki, az európai intézményeket egy irányban tartani. Amikor a tanács kezdeményezett valamit, mindig jöttünk a parlamenthez, és sokszor meg is egyeztünk. Sok európai tanácsi tag kritizálja az európai parlamentet. Én mindig megvédtem önöket a tagállamok, némely tagállamokkal szemben, mert amikor önök kritikusak, akkor ö, egyes tagállamok úgy érzik, hogy önök az ellenség, de mindig sikerült végül megállapodnunk, és a tanács és parlament között sem volt könnyű, mindig a megegyezés, pláne nem a 28 tagállam között, de mindig volt ilyen megegyezés végül, és mindkét intézmény törekedett arra, hogy amennyire lehet szorosan együttműködjön. Az egyik legnehezebb időszakán ment át az EU alapítása óta. Egyébként ez nem lesz jobban a következő időszakban sem. Ez a helyzet nem lesz jobb. Korábban is utaltam már rá. Éppen ezért van szükség arra, hogy a tagállami szintű felelősség, amely ugyancsak része a közös felelősségnek, érvényesüljön. Munkahelyeket, növekedést akarunk valamennyien. Elképzelhető, hogy ez a következő öt évben még annyira sem sikerül, mint most sikerült. Tehát a következő öt év legalább annyira fontos lesz, mint az előző öt. Köszönöm még egyszer az önök együttműködését, és ezennel akkor elbúcsúzom. Köszönjük, elnök úr, szavait, és köszönjük azt az üzenetet is, amelyet az Európai Parlamentnek intézett. A parlament szeretné fontos szerepét megőrizni a következő öt év során is meg, megőrizni, a tanácssal, bizottsággal a polgárok érdekében együttműködni növekedett a jelentőségünk, ennek tudatában vagyunk, és köszönjük, hogy ön is bizalommal fordult és fordult továbbra is felénk. És köszönöm, hogy a, a többnyelvűséget, annak az elvét is megőrizte, ö, konkrétan személyében is. Ebben mi minden nap élünk. Borgéze úr nincs itt, úgyhogy Nutel úrnak adok szót. Elnök úr, a tanács elnökeként Fárapai úr, Barozó úr segítségével ön törbe csalta a tanácsülésén a miniszterelnökünket ezzel az 1,7 milliárdos többletköltséggel. Kormányunknak most az adófizetőktől kell beszednie ezt a pénzt. A sikereink miatt. Igen, így van ez a sikert bünteti az Európai Unió. És felejtsük el most Cameron úr szavait. Valószínűleg fizetnünk kell, mert egyébként megbüntetnek minket még jobban. Várópa úrnak és Barroz úrnak köszönettel tartozom, mert az egész Királyságot a kiárat felé terelték, remélem, hogy hamarosan elérjük ezt a kaput, és ki is lépünk rajta. Lamber úr, öné a szó. Varapő úr, akik ugye kis országokból jöttünk, mint ön is, is meg én is, ugye Tony Blair a nagy vezetőhöz képest mi szürke kis figurú, figuráknak számítottunk, de Váronpoly úr pozitívan meglepett minket, és és tulajdonképpen én nem kívántam ezt a sikert önnek, be kell, hogy valljam, de el kell, hogy ismerjem, hogy amit lehetett, ön elért. Egy olyan klímában, amelyet hallunk, hogy milyen, eredményeket ért el, ambíciózus dolgokat tűzött ki, de lenne mégis egy kérdésem. Amikor az Európai Uniót nézi, most nem mint, nem csak önt kérdezem, hanem valamennyiünket, hogy ha minden évben egy százalékkal nő azoknak a száma, akik szegénységbe jutnak Európában, és eh, hatalmas a munkanélküliség, és a, a válság következményeben eh, ugyanakkor egy másik egy százalék meggazdagodott, eh, lehetne, vagy lehetette volna jobban politizálni. Ez tényleg a lehetséges legjobb eredmény. Nekem az a benyomásom, hogyha megnézzük az eredményeket, az a benyomásom, hogy lehetett volna jobban. Két héttel ezelőtt Barozó úrral is beszéltünk erről. Nem ön az egyetlen felelős, de a felelősök egyike, mint az Európai Unió vezetője. Mert a társadalmi igazságosság kérdése és ön keresztény demokrata családhoz tartozik. A gazdasági ortodoxia hatásait a szociális aspektusból is megvizsgálhatta volna. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és köszönöm a magyarázatot, a válaszokat a munkájával kapcsolatos kérdésekre. Ön most bejelentette, hogy a négy korábbi Eurogroup elnök közös jelentést fog írni. Másfelől Várampoly elnök úr, ön azt is mondta, hogy a központi bank a Maastrichti kritériumok jegyében újra értelmezi a szerepét. Itt nem csak arról van szó, hogy a Maastrichti szerződés egyes kitételét egyes országok nem tartják be, hanem arról is, hogy a reform ellen, a megszorítások ellen egyre nagyobb az ellenállása és ebben a kontextusban változott valóban a központi bank szerepe, de egy dolog csökkenteni a kamatlábakat, és más dolog a reál gazdaság működését lehetővé tenni. Sokszor azt láttuk, hogy korlátok, súlyos korlátok vannak a gazdaság szereplői előtt, például a banki túlzó költségek, és miatt, és a hitelekhez való hozzáférés nehézségei miatt. Tehát szerettem volna ezekről a témákról mélyebb vitát hallani. Felhoztat úrnak adok szót. Euh, Most azt hiszem, hogy Fárompoly úr nagyon jól végezte a munkáját belga politikusként. Belgium természetesen mindig a jó európai politikát szolgálta, kicsit még inkább, mint Luxemburg, Luxemburg is természetesen, de Belgium úgy szintén. Szeretnék egy dologgal kapcsolatosan hozzá szólni, nem értem a kritikákat ezzel kapcsolatosan. Nos, az unió állapota nem jó, a munkanélküliség, a gyenge gazdasági növekedés okán, valamint a bankokkal kapcsolatos problémákkal kapcsolatosan. Amit nem értek, az az, hogy sokan azt mondják, hogy a múlt felé kell fordulni, vissza kell lépni, kevesebb Európai Unióra van szükség. Noha azt látjuk, hogy pontosan az integráció hiánya jelenti a problémát Európa szintjén a fiatalok, akik az internetre mennek, és azt látják, hogy 28 engedélyre van szükség, 200 megállapodásra az operatőrökkel, hogy az alkalmazást lehessen használni. Az USA-ban egy ilyen megállapodás és három engedély szükséges mindössze. Az USA-ban sokkal egyszerűbb a projektek finanszírozása, nálunk ez sokkal nehézkesebb. Nos, csak egy dolgot kérek jean tól hogy legyen ambiciózus az elkövetkező években, hiszen ez ö, különböztetni, ö, me, különböztetne meg minket ö, a világ más részeitől az ambíció hiánya. Enkel. Henkel úr következik, mondja az elnök. Herr van Rompuy, ich... Van Rompuy úr, új vagyok itt nem köszönhetem meg a munkáját képviselőként, de polgárként szeretném megtenni. Eredetileg az energiáról, a környezetről akartam beszélni, de amit elhangzott Nagy-Britanniával kapcsolatban azért ez mégiscsak kihívást jelent számomra, és nagy aggodalmat is. Persze, Európában be kell tartani a szabályokat, erre többször hivatkoztak de hogy ezt pont olyan emberek hangsúlyozzák, akik az euró megmentésénél abszolút nem, be a, nem tartották be a szabályokat, azt furcsálom, mert az én tapasztalataim alapján az összes ígéret, amit az euró bevezetésekor tettek, hát megszekték őket bizony. Gondoljunk csak például arra, hogy fenntartják a pénzügyi támogatás tilalmát de mindenek előtt az aggaszt, amit Nagy-Britanniáról mondtak, ugyanis mi az, ami zavarja a briteket, és az ember egy kicsit még hallgatta Natal úr lehetetlen hozzászólását. Igen, a briteknek itt ők azt látják, hogy az euró megmentése érdekében centralizálnak, és a szubszidiaritást megszüntetik. Az euró megmentése az egyes államok közötti verseny elvét hatályon kívül helyezés most harmonizálnak, és az euró megmentése érdekében azt csinálják, hogy egy ország nem felel a, a saját bankjaiért, szocializáljuk az adósságokat és a bankkockázatokat, és Weber urat szeretném emlékeztetni arra, és ebben egyet kéne értenünk szerintem. Gondoskodjunk arról, hogy Nagy-Britannia az Európai Unióban maradjon. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a viták ellenére Nagy-Britannia még mindig a leg, második legnagyobb befizető, és ki fog fizetni akkor Weber úr, ha ők aztán mennek? Van Bremt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Utolsó előttiként szólok hozzá, és a klímáról már sokat beszéltünk, vitatkoztunk, sok minden elhangzott ezzel kapcsolatban, és ezek végül is az elhangzottak az európai történelem széljegyzetét jelentik. Itt a klíma, világ klíma tanácsának utolsó jelentéséből két következtetése szeretném felhívni a figyelmet. Ugye vannak abban politikai következtetések is, az egyik első, és ezt régóta tudjuk. Tehát az első következtetés az, hogy van, igenis van klímaváltozás, aminek az okai mindenek előtt az emberi tevékenységre vezethetők vissza. Továbbra is terjed a klímaváltozás. 5 percre vagyunk 12 után a második következtetés. A tudósok mindig elvégezték a munkájukat. De hát közben már egyértelműen mi is láthatjuk, hogy mi történik. Most a politikusokon a sor, a politikusoknak kéne a következtetéseket levonni és végre vállalni a felelősséget. Azt hiszem ebből az összefüggésből kell ezt látnunk és megvizsgálnunk azt, hogy mi hangzott el a mai napon. Én meg is lép, megismétlem a legfontosabbat, igenis van egy megállapodás, és ez egy jó hír. Az unokái, láttam a fotót, nagyon kedves gyerekek, de nyilván nem könnyű az unokák szemébe nézni. Nem lett volna könnyű az unokák szemébe nézni, ha nem született volna meg ez a megállapodás. Párizs, Líma, mondhatnánk egymás után a városokat, eh, ahol tennivalónk van. Szerintem nem várhatják el, hogy nagyon ünnepeljünk, legalábbis nem a mi frakciónk, persze nem elég ambiciózus, amit elértünk. A következő hónapokban igyekszünk majd javítani, ahol csak lehet. Líma előtt, Párizs előtt van még munkánk bőven. vegyük a célokat, hát nem csak a mértékekről van szó, arról van szó, hogy hajtsuk végre, amit vállalunk, ön is ezt mondja, hogyha az energiahatékonyságról beszélünk az elmúlt időszakban is, és nem mindig voltak kötelező célok, de most hát látjuk az eredményeket is, hogy nem tettük kötelezővé a megújuló energiák esetében vannak kötelező célok, és ott eredmények is születtek végre. Más területeken ezt nem csináltuk meg. Túl nagyok a különbségek a tagállamok között egyelőre, hogyha nem kötelezők a célok. Az összes specialista azt mondja, mindegy, hogy energiapolitikáról, klímapolitikáról, megfizethető energiáról beszélünk. Az energiahatékonyság a központi kérdés. Rajta keresztül jutunk el a megoldáshoz. Aztán persze van egy csomó kiskapu még, amivel élni lehet, ha ismerik a dolgokat, és nem szabad túl sok mentességet adni. Hogy nem szabad lehetőséget adni arra, hogy túl sokat ruházzanak be a foszilis energiába. Igen, amit elértünk, az egy nagy eredmény, Herman, és ez az ön sikere is. Tudom, hogy ezt számosan mások tudják, ha ön nem lett volna, akkor a megállapodás nem született volna meg ebben a formában. Köszönöm szépen, és ezt a frakcióm nevében is mondhatom. Köszönöm az elvégzett munkát az elmúlt években. És arra is felhívta a figyelmet, hogy eh, nagy, a legnagyobb probléma az az, és ezen kell gondolkodnunk, hogy minden alkalommal, hogyha a kormányfők összeülnek a tanácsban, akkor igazából mindig csak arra figyelnek, hogy a közvélemény mit vár tőlük. És azt gondolom, hogy itt ezen kéne elgondolkodni a frakcióknak, hogy hogy kezeljük ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Manfred Weber. Rövid leszek, mondja Manfred Weber igazából nem szoktam az EFDD kollégákat kommentálni, de hát ha UKIP-től hallom a kollégákat beszélni, mit csinálnak majd, hogyha kiléptek tényleg, hogyha nincs itt ez a szemetes vödör Európa, hogyha az összes problémájukat beledobálhatják, hát nagyon szomorú és unalmas életük lesz, amikor már nem lesz egy ilyen dolog, amire mindenre rákenthetnek, egy prügülknábe. És mit kezdünk ezzel? hogy a szabályokat betartják, azt nem a politikai pártok döntik el, hanem a bírák szerencsére, mondom Henkel úrnak, az ő feladatuk, a bírók döntenek abban, hogy hogyan tartjuk be a szabályokat, és ez így helyén való. Kemelnek még, Kemel úrnak még szeretnék annyit mondani, hogy persze, az mindig problémás, ha újabb számlákat kap valaki. Értem én is. Én is azt szeretném, Nagy-Britannia maradjon a legtöbben szeretnék, ha Nagy-Britannia itt maradni legalábbis a parlamenti képviselők közül, de ha ezt lehetővé tesszük ma, akkor ezt a szokást elsajátítják mások is. Ez van. Nagyon érdekes lenne, hogyha az AFT, az ön pártja hogyan tudna elmagyarázni a németeknek, hogy miért engedünk, mert akkor az osztrákok meg a németek fizetik ezt a számlát. Tehát továbbra is azt mondjuk, tartsuk be a szabályokat, és mindenkinek ezt mondjuk, aki ott dolgozik, és Herman van Rompuy úrnak még egy szót engedjenek meg. Kicsit provokáltam a kéréssel, hogy egy kicsit beszéljen a belső ügyekről is, a nem olyan ismert ügyekről. Van Rompuy úr azt mondta, hogy a stílusát megtartja az utolsó percig, éppen ezért a reményemnek nem is tett eleget, részleteket nem tudtam meg, intim részleteket a tanácsok üléséről, és ezt csak alátámasztottam, amit gondoltam erről. Sok sikert a jövőben! Ez nem egy vita, mondom a képviselőnek, ez az elnökök konferenciája. Nem kapok. Ezt gratulálni szeretnék, hogy milyen nagyszerűek önök. Ezzel berekeztem a konferenciát. Köszönöm szépen Fán Rompé és Juncker uraknak, hogy eljöttek. Be kell tartani a szabályokat, képviselő úr. A képviselő már kétszer is hozzászólt, majd közlem ezt az elnökök értekezletével, viszont látásra.